avant mon adresse de bienvenue mielőtt üdvözölném guinea elnökét szeretném tájékoztatni önöket arról ami liesben történt belgiumban egy ember két belga rendőrt ölt meg egy belga állampolgár őt aztán a rendőrség megölte később, és nem tudjuk, hogy ez egy terrorista támadása, vagy sem, de a belga királyság mellett állunk, a belga polgárok mellett, valamint a két belga rendőr, két belga állampolgár családja mellett, akiket meggyilkoltak ma délelőtt Liesben és köszönöm, hogy a köztársaság elnök is együttérzését fejezte ki ezt, illetve nem tudjuk tehát, hogy ez egy terrorista merénylete, vagy sem, de sajnálatos módon még egyszer Európában, Belgiumban halálesetek következtek be egy érthetetlen erőszak okán. Kedves kollégák, nagy öröm számomra, hogy itt fogadhatjuk a plenáris ülésteremben Gíne a köztársaság elnökét, Alfa Kondét. Elnök úr, ön a harmadik afrikai vezető, aki itt beszédet mond, az ön látogatása